sem a végén. Csehül fogom felolvasni ezeket. In Hennis Plashard, apan Luis Bonte, pisem... Plashard asszony és Bonte kollégák írásban jelezték, hogy európai parlamenti képviselői posztjukról lemondanak, mert megválasztották őket a holland parlamentben. A